és a második választási perióduson. Tehát elősz, először az első helyettes elnököt és utoljára a tizennegyediket olvasom fel. Ezért a leadott szavazatok alapján adom 672 szavazat, érvénytelen 17 szavazat, leadott érvényes szavazat 655. A jelöltek a következő számokat kapták. Gianni Pitella 319 szavazat, Miguel Apel, Miguel Ángel Martínez 295, Anni Podimata 281. Alejo Vidal Quadras 269 szavazat. Georgios eh, Papastamkos 248 szavazat. Roberta Angelilli 246 szavazat. Otmar Karas 244 szavazat. Edward Macmillan Scott 239 szavazat, Isabel Duron 238 szavazat, Alexander Alvaro 235 szavazat, Rainer Wieland 230, Oldrich Vlazák 223 szavazat, Jacek Protazijevics 206 és Súrján László 188 szavazat. Minden jelöltet megválasztottunk, ebben a sorrendben, és ebben a sorrendben fogják az elnök helyettesítését is vállalni. Kérdezem, hogy a felsorolt jelöltek közül van-e valaki, aki nem fogadja el a választását? Úgy látom, mindenki elfogadja, ezért gratulálok is minden kollégának. Meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Az új elnökség eh, összetételét az Európai Bizottság szervei fogják közzétenni. A szeretném, hogyha a frakció ülésekre halasztanák a gratulációs köröket. Hálás lennék ezért. Viszont megadnám a szót az Európai Közösség Bizottságának elnökének, Barozó úrnak. Elnök úr? Köszönöm szépen. Elnök úr, miniszterelnök asszony, tisztelt EP képviselők! Először is köszönetet szeretnék mondani ön, elnök asszony,